jogi szakbizottság igazolási eljárás hajtott végre, megvizsgálva Payne úr, Mubarik asszony, Popa úr, Ademov úr, Járóka asszony és Palmer úr mandátumának vizsgálata tárgyában. Kérem, hogy fogadjuk el szeptember 5-e, szeptember 8, 13, 14, 15, illetve október 3-i dátummal e mandátum vizsgálat tárgyait. Van-e felvetés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor az érintett képviselők mandátum